Morgen. Wir nehmen unsere Jó napot kívánok! Elkezdjük a ülésünket. Mindenkit üdvözlök, és külön üdvözlöm Szemeta biztost is. A dohány megállapodásokról szeretnénk eszmét cserélni. Először is bejelentem, hogy a weben is követhető az ülés, és ezért üdvözlöm a képernyő előtt ülő dohányipari barátainkat is, biztos vagyok benne, hogy ők is követik a tárgyalásunkat. A Kont News-ra, a publikációnkra is felszeretném hívni a figyelmet, és itt olvasható, hogy milyen nyelven van szimultán tolmácsolás. A dohány megállapodások hosszú út vezetett a dohány megállapodásokig. Üdvözöljük Szemet a biztost, aki meggyógyult, és ennek nagyon örülünk, hiszen tudjuk, hogy ez a nagyon fájdalmas betegség, melyben megbetegedett. A Philip Morrisszal 2004-ben kötött megállapodás, mely most jár le, adja a mai eszmecserénk tárgyát. Természetesen biztos úr, arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez volt a legnagyobb megállapodás a Philip, Philip Morrisszal, kb. 1 milliárdos büntetést kellett fizetniük azért, hogy minden a dohányipar ellen zajló tárgyalásokat berekesszék az Európai Unióban. Kérdezem a biztost, hogy hogyan ítéli meg az idáigi helyzetet, és megtervezik-e hosszabbítani a megállapodást is, hogyha igen, milyen alapon, a parlament 2012-es jelentésére, melyről 2014. április 3-án fogadott el a tisztelt ház utalok, itt az 58-as cikre utalok, 58-as bekezdésre, amely azt kéri a bizottságtól, hogy tájékoztassa a parlamentet a tárgyalások újra tárgyalása esetén, valamint hogy egy független tanulmányt tartanánk célravezetőnek és helyesnek, amely tájékoztatna arról, hogy milyen eredményre vezettek ezek a megállapodások illetve hogy milyen eredményeket nem sikerült elérni. Nos, a koordinátorok úgy döntöttük, hogy a kérdésekben meghallgatjuk a, biz, a biztost, és biztos vagyok benne, hogy a biztos előadása után pedig majd megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm, hogy eljött, öné a szó. Kösz, Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék elnézést kérni, hogy két héttel később tudjuk csak megtartani ezt a ülést, mert előre nem látható körülmények fordultak elő, és természetesen követtem az ügyeket, amíg nem voltam benne az irodában. Az EU és a dohánygyártók a közti megállapodás a dohány dohánycsempészet elleni harc keretei közé illeszkedik. Ezért nagy örömre szolgál, hogy a mai napon beszélhetek erről a témáról önökkel. Röviden szeretném összefoglalni, hogy miért is gondolom azt, hogy ennyire fontos a csempészet elleni harc. Az első ok egyszerű, a cigaretta csempészet nagyon sok veszteséget okoz a tagállamoknak és az EU-nak. Ez körülbelül 10 milliárd euróra tehető adók és vámok tekintetében. Ez elfogadhatatlan természetesen, de a jelenlegi gazdasági klímát is figyelembe kell venni. Második ok, a cigaretta csempészet esetén itt komoly szervezett bűnözésről van szó, olyan szervezetekről, amelyek ipari méretekben szervezik a csempészetet. Ezek nagyon veszélyes bűnözők, akik más bűntevékenységeket is, bűncselekményeket is szerveznek az innen szerzett bevételükből. Másrészt a harmadik ok, hogy semmilyen szabály ugye nem érvényes a csempészetre, és ezért nagyon sok kárt okoz a vállalkozásoknak, fogyasztóknak. Az egészségügyi kampányok ellen is szólnak ezek, és ezért a kereskedelme szintjén is problémás. Ezért rendkívül fontos, hogy harcoljunk ez ellen, egyrészt a költségvetés védelme érdekében, másrészt, hogy Európa biztonságosabb terület legyen. A négy nagy gyártóval kötöttünk megállapodást. Ők jelezték mindenkinek, és ez megállapodás jelezte a bűnözőknek mindenhol, hogy a ipari vállalkozások is, és az intézmények is harcolni fognak ellenük. De nem ez az egyetlen eszköz, minden lehetséges szinten dolgozunk a tagállamokkal, nemzetközi partnerekkel, érdekelt felekkel, hogy biztosítsuk a, azt, hogy a lehető legjobban folyjon ez a harc a cigaretta csempészet ellen. Továbbá folyamatosan felülvizsgáljuk és javítjuk a megközelítésünket. Tavaly júniusban egy átfogó stratégiát alakítottunk ki az illegális cigarettacsempészet ellen, és így egy akciótervet is össze tudtunk állítani. Két intézkedési példát szeretnék hozni a, a bizottság részéről. Az első az Európai Unió szintján az FTCT protokollt említeném, a Framework Convention on Tobacco Control. A protokoll végrehajtása folyamatban van, és itt szorosan együttműködünk a nemzetközi egészségügyi szervezettel. Aztán több közös vám akciót szervezünk a cigarettacsempészet elleni harc keretei között. A nemzeti hatóságokkal együtt dolgozunk. Az elmúlt öt évben 1,15 milliárd darab cigarettát tudtunk lefoglalni. Ez azt jelenti, hogy percenként 22 csomagot, csomagcigarettát foglalunk le 5 éven keresztül folyamatosan. A jó együttműködés minden partnerrel meghozza az eredményét. A súlyos szervezetbűnözés elleni harca lényege a csalás elleni megállapodásainknak is. A négy gyártó Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco és Imperial Tobacco Limited a megállapodásokkal a gyártók azt vállalták, hogy több kötelezettséget teljesítenek, például nyomon kell kövessék az általuk értékesített termékeket, nem csak az EU-ban, hanem sok harmadik országban is. Továbbá due diligence kell, hogy végrehajtsanak a vám tekintetében, így a gyártók harmadik országban megjelenő cigarettáinak az EU-ba történő csempészetét próbáljuk megakadályozni. Más fontos kezdeményezéseket is ösztönzött a megállapodás, például az FCTC protokoll, amit már említettem, illetve az EU új dohány termék irányelve is fontos és szigorú szabályokat tartalmaznak a nyomonkövetés tekintetében. Természetesen a szabályok végrehajtására még van tennivaló. A megállapodások már évek óta érvényben vannak. Tudjuk, hogy mennyire érzékeny kérdés mindez a dohány szektorban, és azt is nagyon jól tudom, hogy a kérdéseik részét képezik, hogy a egyáltalán kell-e megállapodás az EU szintjén vagy tagállami szinten. Már most szeretnék foglalkozni ezekkel az agályokkal. Először is, hogyha a megállapodások részes fele vagyunk, az nem azt jelenti, hogy az EU vagy az Európai Unió bizottsága támogatná a, a cigarettát, a dohányzást egyáltalán. Egyáltalán nem arról van szó, hogy ösztönözzük az embereket, hogy dohányozzanak, és a dohányfogyasztás elleni harcot semmiképpen nem érinti illetve a dohányipar szabályozását sem. A megállapodásoknak a célja kizárólag az, hogy harcolunk az ellen, hogy illegálisan bejusson a cigaretta az EU piacára, hiszen ennek nagyon sok negatív hatása van általában az EU-ra és az adófizetőkre. Továbbá e, nem egy e, bianco csekről van szó, ami alapján a dohánygyártók bármilyen egyéb kötelezettségüktől mentesülnének. Ellenkezőleg teljes felelősséggel tartoznak a cégek, minden tevékenységükért, és az EU nagyon határozottan lép föl ebben a tekintetben. Soha nem gondoltunk arra, hogy korlátoznánk ezt a felelősséget. A kétoldalú megállapodás egyáltalán nem tartalmaz rugalmas szabályokat a cégek számára. A cégek számára rendkívül fontos kötelezettségeket kell teljesíteni. Mit is nyertünk a megállapodások alapján? Hogy mik az előnyei? Kezdjük azzal, hogy a tagállamok mit jelentettek be, hogy mennyi Dohány terméket foglaltak le. Philip Morris termék esetében 4-5-del csökkent a cigarettacsempészet, ennek a márkának a cigarettája esetében. Ez része egy általános képnek. A megállapodások alapján el tudtuk azt érni, hogy csökkenjen a csempészet, megnézhetnénk azt a helyzetet, hogy hasonlítsuk össze a jelenlegi helyzetet a korábbi helyzettel. Például név nélküli vagy no-name cigaretta bejutása az EU piacra a csempészet keretei között. A tavalyi adatok alapján a tíz legfontosabb lefoglalt cigarettatípus közül nyolc ilyen típusú volt az olcsó cigarettagyártói semmilyen megállapodásnak nem részesei, és az EU jogalkotás sem fedi le őket, hiszen a termelésen kívül történik. Úgyhogy szeretném ezt hangsúlyozni, ezt az aspektust. Egyértelmű statisztikai bizonyítékok mutatják azt, hogy a megállapodás csökken, elérte, hogy csökkentsenek ezeknek a márkáknak a cigarettának a csempészete EU területére. Tisztelt képviselők, tudom, hogy elsősorban azért vették fel a napi rendre ezt a témát a mai napon, mert a Philip Morris megállapodás júliusban, 2016 júliusában le fog járni. A jelenlegi megállapodás alapján két évvel a lejárat előtt, vagyis idén júliusig kell összeülnie a feleknek a megállapodás lehetséges meghosszabbítása tekintetében. A szolgálataim részt fognak venni az ilyen részt vettek már egy első találkozón a nyári szünet előtt. A Philip Morris International készen áll arra, hogy a megállapodás meghosszabbításáról tárgyaljon. A tagállamokkal is megkezdtük már az egyeztetést. Az előzetes visszacsatolások alapján úgy gondoljuk, hogy mindenféle számára fontos, hogy tovább folytassuk ezeket a megbeszéléseket az év folyamán. Pillanatnyilag még semmilyen döntés nem született ebben a témában. És a bizottsági mandátum megkezdéséig nem fogom ezt a témát felvetni. Az új bizottság feladata lesz ez, és biztos vagyok abban, hogy az új Juncker bizottság teljes figyelmet fog szentelni erre a témára. Épp ezért, amíg megvárjuk, hogy az új mandátum elinduljon, addig nem lesz többi találkozó a Philip Morris International erről a témáról, vagyis júliusig ez a helyzet. Ez persze nem jelenti azt, hogy a bizottsági szolgálatok hibernálódtak, sőt, a munka már megkezdődött, a lehetséges előnyök értékelése tekintetében olyan előnyökről van szó, amelyeket a megállapodás meghosszabbítása hozhat. Így időben plusz hasznos információhoz tudunk jutni, amit majd figyelembe kell venni ebben a kontextusban. Köszönöm a figyelmüket, és készen állok, hogy választ adjak a kérdéseikre. Biztos úr, köszönjük szépen! Nagyon érdekes volt ez az előadás. Nem egyszerű témával állunk szemben, hiszen minden, ami a dohányzással összefügg érzem, érzelmekkel átítatott kérdés. Nem az a kérdés számunkra, hogy támogatjuk a dohányzást vagy sem, hanem kizárólag az Európai Unió saját bevételei izgatnak bennünket legalábbis ebben a szakbizottságban. Bert Stas kért szót, illetve Zárman úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr és köszönöm szemet a biztosnak is, hogy a e hosszú, e, szerencsétlen távolét után eljött közénk. E, néhány kérdésem van, kezdem az egyikkel. Észrevételei végén a menetrendről beszélt, arról tehát, hogy hogyan haladunk. És azon gondolkoztam el, tudván tudva, hogy a Philip Morrisszal való megállapodás meghosszabbítása roppant bonyolult, az egész egy nagyon bonyolult struktúra, éppen ezért elgondolkozom a menetrenden, hiszen az egyik kérdés, amelyet a mi szakbizottságunk fel fog tenni, éppen a részletekre vonatkozik. Mit tudunk, mennyit nyerünk ebből a megállapodásból, és mire használjuk fel a bevételeket? Hogyan tudjuk feltenni ezeket a kérdéseket, hogyha a menetrend, ha jól értem, úgy néz ki, hogy július óta nem voltak találkozók. Értem persze, az új bizottság éppen felállóban van, elkezdi az ügy, ügyek átvételét, az ügyek vitelét, de hogyha egy ilyen lehetséges megállapodás meghosszabbításának előnyeit vetjük latban, akkor az első kérdésünk az, az én első kérdésem az, hogyan, mennyiben látja esélyesnek azt, hogy jó megállapodásra tudunk jutni a Philip Morrisszal, és így megvédhetjük az Európai Unió saját bevételeinek egyik fontos forrását. Biztos úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Teljesen igaza van, hogy a megállapodás meghosszabbítása egy politikailag érzékeny kérdés, és ezért úgy gondoljuk, hogy alapos elemzés és mérlegelés tárgyába kell ezt tenni. És a szereplőkkel, a stakeholderekkel méreható vitát kell folytatni, például önökkel, ezért vagyunk itt az Európai Parlamentben, és erre még van időnk, hiszen ahogy mondtam, a szerződő felekre vonatkozó kötelezettség az, tehát ilyen módon az Európai Bizottságra vonatkozó kötelezettség az, hogy a megállapodás lejárta előtt két évvel feltérképező beszélgetéseket, tárgyalásokat kell folytatni. Tehát ilyen módon <clears throat> nem csaphatom be a tárgyaló partnerünk előtt az ajtót, és meg kell kezdeni ezeket a feltérképező tárgyalásokat. Az első tárgyalás nagyon egyszerű volt. Mindkét fél elmondta a saját álláspontját. Philip Morris kifejezésre juttatta abbéli szándékát, hogy folytassa a tárgyalásokat a kérdésben. És így a bizottság a tagállamokkal és a parlamenttel elkezdte a tárgyalásokat a megállapodás meghosszabbításáról. Ahogyan bevezetőmben mondtam, a szolgálataink a szükséges értékeléseket, elemzéseket készítik el, annak érdekében, hogy Georgieva újonnan megválasztandó biztos asszony azonnal elkezdhesse a munkát. Ahogyan a szakbizottságnak írott levelemben is elmondtam, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a parlamentet teljesen bevonják ebbe a folyamatban, és biztos vagyok benne, hogy utódom Georgieva asszony is ugyanezt a politikát fogja folytatni, majdnem két évünk van még, tehát egy és egy háromnegyed évünk van még, amíg a megállapodást meg kell kötni, és úgy hiszem, hogy ebben az időszakban igaz is, igen, és reális, hogy az önök által, az ipar, a tagállamok által felvetett minden aggályra megoldást tartsunk, találjunk, és a legmegfelelőbb megoldást megtaláljuk. Köszönöm, Bart Stász. Köszönöm szépen, állok asszony. És köszönöm önnek is, biztos úr, hogy eljött ide közénk. Az idei év elején, az előző ciklus végén, tehát meghallgatást tartottunk ebben a kérdésben, és abból indulok ki, hogy az ezen meghallgatás végén létrejövő dokumentumot a bizottság is megvizsgálta. A meghallgatáson nagyon sok fontos kérdést vetettünk föl a jelenleg hatályos megállapodás kapcsán. Az egyik arra vonatkozott, hogy, illetve a probléma arra vonatkozott, hogy helyes kezdjük el a tárgyalást a Philip morris négy nagy a megállapodásunk, de a meghallgatás során arról hallottunk, hogy még nagyon sok olyan dohánygyártó van, akire nem terjed ki ez a megállapodás. Kérdezem tehát, hogy milyen lépéseket foganatosított a bizottság annak érdekében, hogy más szereplőket is bevonjon ebbe a folyamatba. Ami pedig a megállapodást magát illeti. Tudjuk, hogy a négy nagy dohánygyártó hatalmas összegeket utal át a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak, Kilencven ha 9,3 eh, százalékot kap a bizottság, és 97 eh, százalékot kap a bizottság, és, 9, és eh, a maradékot a tagállamok tagja kapják de nem tudjuk, hogy mire fordítják a tagállamok ezt a pénzt. Vannak, akik a csempészet vagy a csalás elleni harcra fordítják, ez a megállapodás szellemének megfelel, mások azonban becsatornázzák ezt a költségvetésbe, és nehezen nyomon követhető, hogy ezzel a pénzzel mi történik. Kérdezem ön tehát biztos úr, hogy rendelkezik-e több információval arról, hogy mire fordítják ezt a pénzt a tagállamok, mit tesznek a 90,3%-kal. Ami pedig az Európai Bizottsághoz bekerülő 9,7%-ot illeti, nos ezzel kapcsolatban januárban a meghallgatásnál arról hallottunk, hogy ez egy speciális folyószámlára kerül átutalásra, amely a költségvetéstől el van különítve, és erről a számláról fizetnek egy amerikai ügyvédi irodát is. A maradék pedig bekerül a költségvetésbe. Ám se az Európa, se a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, sem az Európai Parlament nem rendelkezik rátekintéssel, betekintéssel a folyószámlá ügyleteibe. Van-e valamilyen áttekintés, betekintést szeretnénk kapni tehát abba, hogy az Európai Bizottság által megkapott 9,7%-os bevételt mire fordítják. A meghallgatás során még egy másik érzékeny kérdést is felvetettek, ez pedig az OLAF munkamódszerére vonatkozott. Az OLAF elődje az UKLAF volt, mint tudjuk, és az uklafon belül a dohánycsempészettel foglalkozó munkatársak nagyon jó munkát végeztek, és híresek is voltak jó munkájukról. Ám a meghallgatás jegyzőkönyvében az szerepel, hogy az Olaf jelenlegi főigazgatója arra tett kísérletet, hogy átszervezze ezt az osztályt, más embereket akar beállítani ebbe a dohány osztályba, és kérdezem tehát, hogy most az Olaf részéről hogyan lépnek fel a cigarettacsempészet jelenség ellen. Hasznos volna, hogyha összetudná hasonlítani az előző főigazgató által végzett munkát és az új főigazgató által végzett munkát, milyen kihatással voltak a szervezeti választ, változások. Egy utolsó észrevétel. A meghallgatás egyik tanulsága az volt, hogy az összekötő tisztek alkalmazása az EU-n kívüli, tehát harmadik országokban nagyon hasznos lehet, amikor például azt akarjuk megtudni, hogy milyen csempész útvonalak működnek, illetve a helyi hatóságokkal való együttműködés nagyon fontos lett. Kína, Belarus, Ukrajna, Oroszország, az Egyesült Arab Emirátusok, de Oroszországon belül még a Kaliningrádi enklávéban is voltak összekötő tisztek. Kérdezem, hogy néz ki most az összekötő tisztek helyzete? Nem egyet visszahívtak. Volt valaki, aki éveken keresztül kitűnő munkát végzett, nem ö, helyettesítették, miután kifutott a szerződése, lejárt a szerződése, nem küldtek helyette más. Tehát milyen tervei vannak a bizottságnak, amelyel biztosítani akarja, hogy ezen fontos pozíciókat fel is töltsék. Mindenki, aki ismeri a témát, azt mondja, ismeri a témát, azt mondja, hogy ezen összekötő tisztek kitűnő munkát végeztek a csempészet elleni harcban. Köszönöm szépen. Öt kérdést hallottam. Megpróbálok válaszolni rájuk. Megpróbálok mindegyikre válaszolni. Nos, ami a termelőket illeti, természetesen mindnyáján tudjuk azt, hogy a megállapodásokról tárgyalások folynak, és csak akkor állapodnak meg valamiben, hogyha mindkét féleben megállapodott, tehát valójában a Philip Morris international és három másik dohánycéggel folytak tárgyalások, megpróbáltunk más fő termelőt is meggyőzni, de ők nem voltak hajlandóak ilyen megállapodásról tárgyalni. Ez tehát a helyzet, ami a megállapodásokat illeti. De azt gondolom, hogy az ön kérdése arra is irányult, hogy a jövőben mit tehetünk, és ezzel kapcsolatban mi is itt a legfontosabb. Elsőként az, hogy az FCTC protokoll az illegális dohánykereskedelemmel kapcsolatban hatályos legyen, és a protokoll, amit előír, az meg is történjen, hiszen a protokoll nagyjából mindent lefed, minden lehetséges ügyet, például a segítségnyújtást a a nyomonkövetés tekintetében. Ezen kívül különböző FCTC protokollbeli előírások vannak a due diligence-re vonatkozóan, és azt gondolom, hogy a parlamentnek is szándéka az, hogy a világban különösen a kockázatos országok, Kína, Arab Emirátusok tekintetében ők aláírják ezen megállapodást és ratifikálják is azt, hiszen hogyha jól emlékszem, több mint 40 ország ratifikálja a megállapodást. Természetesen utána van ugye a dohányirányelv, amit most már elfogadtunk, úgyhogy most a következő lépés az, hogy ezt alkalmazzuk is, és a, az EU-n belül próbáljuk ezen kérdéseket betartatni és lefedni, ez is nagyon fontos rész. Ezen kívül egy másik joganyag, amelyben az önök szakbizottságának is illetékessége van, és komolyan foglalkozik vele, a BIF irányelv, az Európai Főgyészség javasolta, hogy a nyomozásokat megfelelő részletesen lehessen EU szinten folytatni, és jobb legyen a koordináció a tagállamok fellépése között. Ami a második kérdését illeti, azzal kapcsolatban, hogy az összegek hogyan is állnak. Nos, ezzel kapcsolatban Európai Uniós szinten egyértelmű a helyzet, figyelembe véve az egyetemlegesség elvét az EU költségvetésére vonatkozóan, miszerint a gyártók pénze az EU költségvetésébe kerül, de ezt külön nem fogják elkülöníteni valamilyen célra, tehát például a, az illegális dohánykereskedelem céljára, de önök is tudják, hogy a Herkül 3-as program létezik, korábban a Herkül 2-es program működött, és ezen programokon belül nagyon sok fellépés konkrétan foglalkozik az illegális dohánykereskedelemmel. A tagállamok különböző szkennereket vásárolhatnak, vagy felismerési rendszereket és más eszközöket, amelyek segítségével jobban tudnak fellépni az illegális dohánykereskedelem ellen. Ami a tagállamokat illeti, itt is azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy nincsen ráhatásunk arra, hogy a tagállamok hogyan tudják felhasználni ezt a pénzt, de természetesen az üléseinken, a szakértői üléseken mi mindig arra bátorítjuk a tagállamokat, hogy a lehető legtöbb pénzt ebből ezen konkrét célra használják fel, tehát az illegális dohánykereskedelemre használják fel. De általában véve nagyon sok tagállamban ezen tagállam megint csak visszakerül az általános költségvetésbe, és utána a költségvetéssel finanszíroznak egyéb fellépéseket, és köztük az illegális dohánykereskedelem elleni küzdelmet. Ami a számlákat illeti, és a pénzmozgásokat illeti, az önök szakbizottságával ezzel kapcsolatban történt már egy eszmecsere, és én hivatkoztam arra a lehetőségre, hogy zárt ülésen megbeszélhessük azon anyagokat, amelyeket önök kértek tőlünk. Ez a javaslat, ez továbbra is él. Úgyhogy jó lenne a logisztikáját ennek megszervezni, azért, hogy amikor önök erre készen állnak, akkor ezt az ülést megtarthassuk. Ami az Olafot illeti, és hogy az Olaffal mit teszünk. Először is az Olafon belül létezik továbbra is a Dohány ügyi részleg. A főigazgatóval folytattam beszélgetéseket arról, hogy mik a prioritások, és egyértelműen elmondtam neki, hogy a dohány csempészet prioritás kell, hogy legyen az Olafnál, de 2012-től külön választottuk a nyomozást a rendőri fellépéstől, ez megint csak rendkívül fontos ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a potenciális érdekellentéteket az egyes részlegeken belül. Ami az eredményeket illeti, azt gondolom, hogy minnyáján tudjuk, hogy milyen nehéz pontosan felmérni magának a jelenségnek a méretét, ami a csempészetet, az illegális kereskedelmet, ilyen területeket illeti, de a SZAN jelentés, a legutóbbi projekt azt bizonyította, hogy az ő értékelésük szerint, ami, ez, ami egy magán értékelés, nem a mi értékelésünk, az illegális piacok 65, több mint 65 milliárd vagy akár 68 milliárd cigarettát érintettek 2011-től 2015-ig, tehát ez egy 11%-os növekedést jelent. Tehát most először beszélhetünk egy ilyen növekedési tendenciáról, és el kell, hogy mondjam, hogy milyen intézkedéseket hoztunk. pontosít a tolmács 65-ről 58 milliárdra csökkent, tehát 11%-kal évente. Hogyha megnézzük az adatokat, az illegális dohány áramlást, akkor azt láthatjuk, hogy a keleti határokon csökkent ez a jelenség, és ezzel egy teljes Európai Uniót érintő stratégiát dolgoztunk ki, amelyet 2000 2013-ban fogadtunk el, és most hajtjuk ezt végre. Nagyon fontosnak tartom, hogy folytassuk ezt a munkát, és a küzdelemben prioritásokat fogalmazzunk meg. Végső kérdés, ami az összekötő tiszteket illeti. Igen, én is úgy gondolom, hogy meggyőződésem az, hogy nagyon jó, hogyha közvetlenül a legérzékenyebb vagy kényesebb helyeken vannak emberek. Vannak, van például Kínában egy összekötő tisztünk, volt ilyen a múltban, de a költségvetési megszorítások miatt a megállapodások után, miután a mandátum lejárt, nem újítottuk meg ezen tisztnek a mandátumát, de most a saját munkatársaimtól az Olafnál azt kértem, hogy az Olaf munkatársaitól azt kértem, hogy gondolják át ezt a dolgot, tehát ők úgy látom, hogy hajlandóak erre, és én is jó ötletnek tartanám, hogy küldjünk Kínába, vagy más országokba is összekötő embereket, de természetesen ehhez a megfelelő finanszírozást is meg kell találni biztos úr, hogyha már a nagy bizottság sem tud egyetlen státuszt találni, hogy a kínai összekötő tiszt pozícióját meghosszabbítsa, ezt igazán aggasztónak tartom. Mi volna esetleg, hogyha szerényen mondhatnám, mondjuk a fő igazgató egy tanácsadójának a pozícióját helyettesítenék ezzel, de hát persze ez nem az én területem. Panie komisarzu, dziękuję za pańską prezentację, natomiast... Köszönöm szépen biztos úr a tájékoztatóját, de szeretném megkérni önt arra, hogy ossza meg velünk néhány szót az ön felelősségi köréről, és hogy személyes véleménye mi erről a speciális területről Ezeket a jelenségek ellen már elég régóta fellépünk. Úgy gondolom, hogy az okok viszont az árban rejlő különbségekben rejlik. Hogyha az illegális dohányáró és a normál cigaretta között 500 százalékos különbség van, hát akkor hajlanak arra egyesek, hogy kockázatot vállaljanak. Nem gondolja-e, hogy az Európai Unióban egy kicsit túl messzire mentünk, amikor különböző adókat és illetékeket vezettünk be a dohánytermékekre, és az erőfeszítéseink úgy tűnik, hogy végül is nem hozzák azokat az eredményeket, amiket reméltünk, sőt azoktól távol vannak. Továbbá úgy gondolom, hogy az iparág számára is rossz az, hogy a ö, nagyjából ugyanannyi a cigarettatermelés, ugyanakkor a jövedelmezőség sokkal kisebb, éppen a tiltott dohánykereskedelem vagy cigarettakereskedelem miatt és az általános cigarettafogyasztás nem megy valójában lefelé, mert mindig van illegális termelés is, tehát illegális dohány előállítás, és úgy gondolom, hogy valamivel egy kicsit furcsa a mi helyzetünk, mert akik az illegális kereskedelemben dolgoznak, azok egyszerűen nevetségesét teszik az uniót azzal, hogy nézzék meg, hány millió eurót fordítanak az illegális cigaretta kereskedelem elleni küzdelemre, és még sincs eredmény és ott vannak azok az egyének is, akik például naponta ötször mennek át a határon, minden egyes alkalommal öt karton cigarettát visznek magukkal, és naponta körülbelül 20-30 euró nyereségre tesznek szert. Hogyha megszorozzuk a 30-at 30-al, akkor azért végül is sokkal magasabb jövedelemre tesznek szert, mint mondjuk Ukrajnában vagy Fehér Oroszországban egy, egy normál jövedelem, illetve fizetés. Tehát, hogyha levinnénk egy vagy két euróval egy csomag cigaretta árát, akkor az emberek valószínűleg nagyobb mértékben vásárolnák meg a cigarettát, a legális forrásból származó cigarettákat, és ez jobb lenne a közegészségügyi szempontból is és az egész társadalomnak talán jobb lenne, nem kellene új megoldásokat keresni, mert amiről ön beszámolt, az arra emlékeztet bennünket, hogy mennyire képtelenek vagyunk megfelelően fellépni. Köszönöm szépen. Biztos úr, kérdésem, kérdezem, hogy arra is válaszoljon, hogy a szabad mennyiségekről nem mondjunk el. Um, well. Nos, nagyon érdekes hallani egy szocialista képviselőtől egy nagyon liberális megközelítést ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ugyanis az egyik kulcsajánlás a WHO részéről, a világegészségügyi szervezetről, a tekintetben, hogy hogyan lehetne küzdeni a dohányzás ellen, és megküzdeni az ezzel kapcsolatos egészségügyi problémákkal, ez árfüggő kérdés. Valamennyi dokumentumában a WHO-nak ezt olvassuk, hogy az árnak igenis szerepe van abban, hogy valaki eldöntse, hogy dohányzik-e vagy sem ezt követően van egy másik kérdés, hogy az unió szinten, ahogy ön is elmondta az imént, elmond, meghatároztuk a jövedéki adó minimális szintjét, amit minden tagállamnak alkalmaznia kell a nemzeti rendszeren belül. És aztán a tagállamok döntik el, hogy valójában ennél magasabb szintet, rátát kívánnak-e megállapítani, és hogy az mekkora. Elég nagy változás van az átlagárat illetve, van például 2,38 euró Litvániában, az én, orsz, az én hazámban, amit leginkább ismerek, és majdnem 9 euró Írországban. Ez a, az árkülönbség azért van, mert az ezen országok kormánya úgy döntött, hogy magas jövedéki adót vezet be, és ez okozza azt, hogy végül is a fogyasztójár felmegy. És csak összehasonlításként, hogyha mondjuk Fehér Oroszországot vesszük, akkor az átlagár 0,65 euró. Tehát számomra ez egyszerűen irreális az, hogy ö, olyan politikákat vezessünk be, amik az ö, dohánytermékek árát csökkenteni az Európai Unión belül. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ilyen politikának támogatása lenne az érdekeltek részéről, azok részéről, akik a jelenség ellen küzdenek, akik kiszámítják azt, hogy mennyibe kerül a rák és egyéb egészségügyi problémák miatt az állampolgároknak a dohányzás. Tehát az én véleményem szerint egyszerűen ez nem lehet kiút. És ezt megmond, nyugodtan kimondhatom, mert én a mandátumom végén tartok, és amit meg kell, el kell érnünk, az az, hogy meg kell erősítenünk egyrészt a küzdelmet azon eszközökkel, amiket említettem, továbbá tárgyalni is kell más országokkal, hogy ők is hozzanak hasonló lépéseket, mint ahogy mi tettük. És egyébként ezt megtettük Ukrajnával, megtettük Moldovával, a társulási szerződések, szabadkereskedelmi megállapodásokban megtaláljuk azt, hogy vállalták, hogy az unió minimális szintjére felhozzák a jövedéki adót. Fehér Oroszország természetesen egy nagyon bonyolult kérdés a politikai helyzet következtében. De meg kell találnunk a módot arra, hogy Fehér Oroszországgal is megoldjuk ezt a kérdést de még egyszer csak azt szeretném megismételni, hogy a határaink védelmébe kell beruházni, az információ áramlást javítani kell a fehér oroszországi hatóságokkal, amelyek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, és a nemzetközi erőfeszítéseinket is fokozni kell, egyrészt úgy, hogy tárgyalunk a szomszédos országokkal, és végrehajtjuk a határozatokat, a döntéseket. Az FTC jegyzőkönyv egy rendkívül jó dokumentum, hogyha ezt mindenki megfelelően végrehajtaná, akkor szerintem nagyon komolyan tudnánk foglalkozni az illegális dohánykereskedelem problémájával. Köszönöm, elnök asszony. Jelzem, hogy soha nem szívtam el egy cigarettát, és senki nem vádolhat azzal, hogy a dohányipar szekértolója volnék. De Berlinből jövök, és Berlinben még mindig 2000 munkahely függ a dohánygyártástól. Ezek a munkahelyek bizony, bizony bizonytalanságban vannak. Egy szóval bizonytalanná váltak. Miért? Mert a nagy gyártók számára egyszerűen már nem éri meg az Európai Unió országaiban a dohányárukat előállítani. Egyrészt a probléma az, hogy egyes államok önkéntesen vetik ki, határozzák meg az adószintjét, másrészt pedig a probléma abból is ered, hogy más államokban olcsóbban lehet termelni, úgy, hogy a nálunk érvényes normákra fittyet hányjanak. Azt hallom, hogy az irányelv alkalmazása során pedig ismét nemzeti különbségek vannak. Vannak, akik a plain packaginget akarják bevezetni, tehát a logó nélküli csomagolást. Írország, Franciaország, Németországban a szövetségi kormány pedig eh, semmit nem tett még a végrehajtó beültető jogszabály kidolgozása érdekében. Ez különösen aggasztja a dohánygyártókat, hiszen ők azt mondták, hogy legalább egy éves rákészülési időre van szükségük. Ugyanakkor Liberacki kollega pedig arról beszélt, hogy milyen hozamot lehet elérni a dohánycsempészettel. Tehát ne csapjuk be magunkat. A tagállamok söprik be ezt a pénzt, ezt ön is elmondtam, biztos úr, ezt befolyatják a költségvetésbe, és nem célirányosan pántlikázottan használják fel. Nálunk Németországban a vámhatóság felel a dohánycsempészet elleni fellépésért, de folyamatosan megnyírbálják a költségvetését, egyre kevesebb munkatársuk van, és a rendőri, rendészeti szervek eh, sem képesek hatékonyan és konzekvensen fellépni a dohánycsempészek ellen. Elnök asszonyunkkal jártam Kaliningrádban, említették ezt a körzetet, 30 cent gyári áron hagyja el a gyárat ez a egy doboz cigaretta. Németországban az átlagár 5 euró, ebből látható, hogy egy, csupán egy doboz cigaretta mennyit lehet keresni. Ezen felül, és ezt is említette a biztos, különböző adókulcsok érvényesülnek. Berlin 80 km van a lengyel határól. Minden második ö, asztalon nem az szerepel a cigaretta csomagon, hogy das Rauchen tőtet, a dohányzás halálos, hanem ugyanez a felirat lengyelül szerepel a kocsmákban az asztalon lévő cigarettákon. Azt kell látni tehát, hogy folyamatosan leépítik a munkahelyeket Európában, az utolsó cigarettagyártó gyárt, gyárat Ausztriában, amely a Japan volt, most zárták be, és persze mi költségvetési pénzből kellett a végkielégítéseket kifizessük. A, do, a tiltás segítene, de hát a tiltás nem segít. A tiltás nem lehet um, megoldás, hiszen ez az illegális gazdaság malmára hajtja a vizet. A tiltással persze csökkenteni lehetne a, illetve a megnehezített körülményekkel megnehezítettük a dohányzást, de az emberek ezért egyre inkább elektromos cigarettákat szívnak. Összességében tehát úgy áll a dolog, hogy mindenki maga feláll a saját egészségéért. A nem dohányzók védelme érdekében már nagyon sokat tettünk európai szintéren, és én, mint nem dohányzó, most már úgy érzem, hogy a köztéren kellőképpen megvédenek engem. Szóval, Arról hallottunk, hogy a legtöbb um, szerződő partner nem is hajlandó velünk um, um, a további szerződésekről tárgyalni. Hogyan látja tehát egyáltalán a dohánygyárak helyzetét az Európai Unióban? Lesz-e a jövőben bármilyen fajta biztos gyártó Európában, vagy pedig minden, mindenhol bezárják a dohánygyárakat, mint ahogy az osztrák példával ezt érzékeltettem. És ebben az esetben, hogyha bezárják, akkor aztán már semmilyen fajta adóbevételre nem számíthatunk majd. Összességében úgy gondolom, hogy ezt a kérdést teljes komplexitásában kell megvizsgálni. Az a kérdés, hogy érdekünkben áll-e, hogy létezzene dohánygyártás az Európai Unióban. Ha igen, akkor harmonizált irányelvekre van szükség Máltától Litvániáig, Lengyelországtól Spanyolországig, máskülönben nem fog működni, hiszen különben, ahogy Liberacki kollega mondta, az Európai Unión belül ide-oda csempészgetik az árut, és olyan árkülönbség mutatkozik az egyes országok dohány ára között, illetve a gyártóország és az Európai Uniós országok ára között, hogy ez mindenképpen a csempészet malmára hajtja a vizet, és persze akkor megmarad a nyúl és a teknős örök versenye, hogy hiába futunk mi gyorsabban, a teknős mégis elsőre lesz ott a célban. Köszönöm szépen, megadom a következő kollégának a szót. Uh, Köszönöm szépen. Az egészségügyi politika, iparpolitika mind egyértelműen szorosan érintettek, és mindegyik egészen speciális kérdésekkel kell, hogy foglalkozzon ezen belül a dohány, az illegális dohány kereskedelemmel is, és nem lehet, nem csak általános politikai kérdéseket kell kidolgozni, mint egészségpolitika és egyebek, vagy iparpolitika, hanem a specifikus kérdéseket hallva, amiket önök felvetettek, ugye elmondták, hogy egyes tagállamoknál csökkentették a vámhatóságoknál a dolgozók létszámát, különböző költségvetési problémák miatt, és erre csak azt tudom mondani, hogy a pénzügyminiszterekkel folytatott megvesz tárgyalásaim során én mindig elismétlem, hogy azzal, hogyha ezen a területen csökkentik a létszámot, akkor tulajdonképpen e, azt az ágat vágják le a fáról, amin ülünk. Vannak persze tagállamok, amelyeknek fontos, hogy költségvetési csökkentéseket hajtsanak végre, de fontos a prioritásokat meghatározni, és nem ott csökkenteni, ahol valójában a dolgozók még többletköltségvetési bevételt is tudnak létrehozni, ami aztán segítheti a költségvetést. Jó, hát ez egy dolog. De köszön, nagyon örülök, hogy van a Herkules 3-as program, amelyik lehetővé teszi, hogy szinte ugyanannyi finanszírozást adjunk az Európai Uniós költségvetésből erre a dohány, illegális dohánykereskedelem elleni küzdelemre. Remélhetőleg ez az, ember, ez az összeg megfelelően kerül majd fölhasználásra, és pozitív hozzájárulást fog adni ehhez a nagyon fontos küzdelemhez. lehet, hogy egy kicsit félreértették, amikor én a termelésről mondtam. Én azt mondtam, hogy más termelők, nem a négy nagy, amelyekkel vannak megállapodásaim, hanem egyebek, mert nagyon sok más gyártó is van, amelyek részéről nincsen semmiféle kezdeményezés vagy kérés, hogy ők is hasonló megállapodást kössenek tehát a PMI megállapodás az 2016-ban lejár, és most próbáljuk feltérképezni, hogy hogyan lehet ezt tovább kibővíteni. Vannak más megállapodások, amelyek később 23-ban, 30-ban járnak majd le, tehát ott még van bőven idő arra, hogy végrehajtsuk a jelenleg e, hatályban lévő megállapodásokat, és azoknak valamilyen pozitív eredménye is legyen. Ami pedig az árakat illeti, ahogy mondtam, Európai Uniós szinten szabályozzuk a e, jövedéki adó minimális szintjét. Ez egy megállapodás, és most az irányelv, illetve az irányelv kiegészítése a jövedéki adóval kapcsolatban kerül, végrehajtásra kerül. Vannak tagállamok, amelyek megemelték a jövedéki adót 2018-ra a minimál szintet érik el, és aztán fokozatosan emelik. De azt is figyelembe kell vennünk, hogy a vásárlóerő is különböző az egyes tagállamokban. Például feltételezem, hogy ha azonos szintű árat állítanánk be Litvániában és Írországban, akkor Litvánia számára ez katasztrófa lenne, mert a vásárlóerő sokkal alacsonyabb Litvániában, mint Írországban, és ezt is figyelembe kell venni. Tehát úgy gondolom, hogy egy fokozatos elmozdulás van az azonos szint irányába, de ez mindenképpen időt fog igénybe venni, attól függően is, hogy hol tartanak az egyes tagállamok vásárlóerő tekintetében. Vohen kolléga. Uh, uh, uh, Köszönöm, három rövid kérdésem van a biztoshoz intézendően. Az egyik Stász kollega és mások kérdését folytatja. Miért, mégpedig, hogy hogyan lehet a gyártókat bevonni az együttműködésbe. Ahogyan mondta, a legtöbben egyetértenek abban, hogy a megállapodások jók, és súlyos kihatása volna, hogyha nem létezne megállapodás. Éppen ezért célra vezető volna a gyártókat bevonni Stas kollega kérdésére azt mondta, hogy nem tudnak a többivel megállapodást kötni, hiszen ők nem válaszoltak a megkeresésünkre. Kérdezem, kérdezem tehát, hogy a bizottság mit tud tenni? Hogyan tudja bátorítani a más gyártókat, hogy vegyenek részt a megállapodásban, kössenek velünk megállapodást? A második kérdés a jelenlegi megállapodásokra vonatkozik. Nem tudom, hogy értékelték-e megállapodásokat, milyen eredményre jutottak, be tud erről számolni. Harmadsorban pedig, mikor látja a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság az ellenőrzések eredményét? A harmadik kérdés pedig a különböző konfliktusokra vonatkozik, például Ukrajnában, de nem csak ott, hanem a közel-keleten is rendelkezünk információval azzal kapcsolatban, hogy az háborús konfliktusok milyen kihatással vannak a csempészetre? Biztos parancsoljon. So, uh, regarding uh, mm, involvement... Nos, ami a más gyártók bevonását illeti, érdemes különbséget tenni közöttük. Van öt nagy dohánygyártó a világon. Ők a legnagyobbak. Négyel közülük megállapodást kötöttünk. Egyel a Reynolds international nem sikerült megállapodást kötni, de velük pedig a bíróság előtt egyezkedünk. A bírósági ügyet ugye nem tudjuk befolyásolni. Ezen felül van számos nemzeti dohánygyártó Kínában, Fehér Oroszországban, Oroszországban. Ők az olcsó márkák előállítói, és ezek a márkák, ezek a gyártók egyre inkább problémát jelentenek számunkra. Ezek nem nemzetközi cégek, hanem helyben termelnek, de a helyben termelt cigarettákat egy átcsempészik a mi piacunkra. Ez a jelenséggel tehát kell valamit kezdeni. Több lehetőség áll előttünk. Az egyik, hogy az FTCT, tehát a szabad kereskedelmi megállapodás jegyzőkönyvét megfelelően alkalmazzuk, hiszen a jegyzőkönyv szól a dohánytermékek illegális kereskedelméről, és ez arra kényszerítene minden résztvevő államot, hogy vezessen be akár a nemzeti dohánygyártóik számára is nyomon követési rendszereket. Ez volna az illegális dohánykereskedelem elleni harc egyik legfontosabb, leghatékonyabb lépése. De vannak persze bilaterális megállapodások is. Komolyan dolgozunk Kínával együtt, és nagyon örülök annak, hogy egy nemrégi, nemrégeni közös vám fellépés során az Olaf is részt vett ebben, eredményeket értünk el. Biztos olvastak sokan önök közül a replika fellépésről szóló beszámolónkat, 130 millió cigarettát foglaltak le egy akció során a replikában. A replika program keretén belül. Ez egy hatalmas mennyiség, 130 millió. Nos, itt nem csak a mi tagállamaink működtek együtt egymással, hanem harmadik államokkal is együttműködtünk a Replika program keretén belül, akik szintén küzdködnek az illegális dohánykereskedelem problémájával. Az együttműködés tehát eredményekre vezethet, mégpedig pozitív eredményekre. Ami a jelenlegi megállapodások kérdését illeti. kézenfekvős, világos, hogy A megállapodások lehetséges meghosszabbítása során a bizottságnak értékelnie kell az elért eredményeket, a meglévő megállapodások által elért eredményeket, és biztos vagyok benne, hogy az utódom, a biztos asszony is egyetért velem ebben, és támélyékoztatni fogja a parlamentet annak érdekében, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek. Ami pedig a konfliktusokat, háborúkat, polgárháborúkat illeti, persze, hogyha rend megbomlik a világ egy térségében, ez megnöveli a negatív jelenségek megjelenésének esélyét. Szolgálataim, és főleg az OLAF, folyamatosan együttműködik az ukrán hatóságokkal, keresve annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet-e kockázatokat a legjobban kezelni, a legjobban megfelelni nekik. De a tagállamokkal is együttműködünk, együttműködnek, akik közel vannak Ukrajnához. Ők is részt vesznek ebben a tevékenységben. A helyzet tehát ellenőrzés alatt van, ezen konkrét jelenség kapcsán, de hát persze számos más probléma van, ahol sajnos nem mondhatjuk azt, hogy ellenőrzésünk alatt tartanánk a helyzetet, de a dohánycsempészet területén ezt kijelenthetjük. Kollégi Alió. Alió kollega. Monsieur le commissaire, chers collègues, je veux Biztos úr, tisztelt kollégák, visszatérnék az ár kérdésére egy konkrét példával, Spanyolország és Franciaország között ennek katasztrofális hatása van egyrészt a kis dohánykereskedőkre, független dohánykereskedőkre, másrészt pedig érveket hoz fel az irányítók kezébe a küzdelemmel kapcsolatban. 20 ezer vámügyőr dolgozott korábban Franciaországban, most 17 ezer, és pont azért, mert nincsen határőrizet vagy határellenőrzés, mert emiatt döntenek úgy a kormányaink, hogy csökkentsék a számukat. És ennek nagyon komoly következményei vannak, hiszen hogyha meglátjuk, hogy milyen árkülönbség van Spanyolország, Franciaország között, akkor virágzó gazdaság van a határon, Perpignan és Marseille térségében például egy csomag cigarettát két euróért lehet megkapni, Hogyha megnézzük, hogy hány csempész megy át a határon, hát ez nagyon komoly összegeket jelent, és emiatt nagyon komoly rendőri csapatokra van szükség azért, hogy megállítsák a tohánycsempészeket, viszont nincs ennek felelő vámügyi lehetőség erre. Franciaországot elítélték azért, mert nem tartja tiszteletben azon szabályokat, amelyekkel korlátozni lehetne a dohányvásárlást, és az öt csomag cigarettát ról növelték 10 karton cigarettára a mennyiséget, ami még csak tovább ront a helyzeten. Ön hogyan értelmezi az Európai Bíróságért ítéletét, amelyel csak még rontanak az illegális dohánycsempészet helyzetén? Hogyan lehet megvédeni ezen kívül azon független dohánykereskedőket, kiskereskedőket, akik ebből éltek Franciaországban például? Köszönöm. Biztos úr. Természetesen, ami az Európai Bíróság ítéletét illeti erre, csak azt tudom mondani, hogy ezt az ítéletet nekünk tiszteletben kell tartanunk. Nagyon fontosnak tartom megérteni azt, hogy egységes piac van az Európai Unióban, és a meglévő szabályok alapján bárki megvásárolhat bármilyen terméket egy másik tagállamban tehát dohányterméket is, személyes felhasználásra is. Ez itt a fontos. Tehát jogilag nem lehet csempészetnek tekinteni azt, hogyha valaki elmegy és vesz három karton cigarettát magának Spanyolországban, és utána azt hazahozza Franciaországba, ehhez joga van. Fontos, hogy ez a személy utána ne adja el ezt a cigarettát a fekete piacon, vagy a szürke piacon. Ezért van az, hogy a nemzeti hatóságoknak megfelelő intézkedéseket kell bevezetniük azért, hogy ellenőrizhessék magát a folyamatot. Ami az árkülönbséget illeti. Mint már mondtam, jelenleg folyik a végrehajtása a dohánytermékekre kirót jövedéki adó szabályoknak, tehát ezzel növeltük a minimum szintjét a jövedéki adóknak 2018-tól. Ez tehát egy folyamat, és a tagállamok most tesznek lépéseket. Én az én országomban ismerem legjobban a helyzetet, ott a minimum jövedéki adó szintet most emelik, de ami a konkrét kivetett jövedéki adót illeti, a meglévő szabályozás nem írja elő, hogy Európai Uniós szabályok szülessenek. A tagállamnak kell dönteni arról, hogy milyen szinten veti ki a jövedéki adót. A minimum szint felett a tagállam dönthet a konkrét szintről, tehát ez nemzeti ható, illetékesség. Fontosnak tartanám, hogy a tagállamok koordináljanak egymás között, konkrétan ezen területen, pont azért, hogy a nagyon nagy különbségeket el lehessen kerülni az adószintek között. Bizonyos esetekben ezen eltérések jogosak, már egy korábbi válaszomban ezt említettem, hiszen más az életszínvonal, és van, ahol kevésbé indokolt ez a különbség. Azt gondolom, hogy a koordinált fellépés lehetne válasz az önkérdésére. Kanyiete, Kodaga. Muchas gracias, <clears throat> Presidenta. Gracias, señor comisario. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm biztos úr. Nos, nekem más aggájaim vannak. nagyon nagy probléma. Gibraltárban tulajdonképpen a lakásság arányához képest óriási mennyiségi dohányt szállítanak be, és figyelembe véve azon turisták számát is, akik ellátogatnak Gibraltárba a dohány ezután az európai kontinens érkezik különböző tiltott illegális útvonalakon. Mit fog tenni az Európai Bizottság azért, hogy megpróbáljuk valahogy megfékezni ezt a dohány beáramlást, amire se adót, se illetéket, semmit nem fizetnek, ami teljesen illegális. Reise nach Kaliningrad auch noch. Én is visszautalok a Kaliningrad útunkra Kérdezem, hogy a bizottság a Kaliningrádi hatóságokkal miért nem nyitott vitát azon cigaretta cég eh, bezárásáról, amely voltak éppen csak az európai piacra gyárt, csempész cigaretta gyárt. Kérem, hogy a biztos erre is válaszoljon. Um, well, um, on the issue of uh, Gibraltar, uh, so uh, you know that... Uh... Ami Gibraltárt illeti, A szakértők és az Olaf szakértői is értékelik az ottani helyzetet. Nos, ezen értékelés már el is készült, és az ajánlások megszülettek arra vonatkozóan, hogy mit kell tennünk azért, hogy javítsunk a helyzeten. Én azt remélem, hogy ezen ajánlásokat utána be is fogják tartani, és ezáltal a problémát meg tudják oldani. Ami Kaliningrád kérdését illeti. Mint tudjuk, nem EU tagállamról beszélünk, és ez a tény, ez jogilag is számít. Oroszországról van szó, és valójában a múltban mielőtt Ukrajnával a problémák megjelentek volna. Nagyon intenzív párbeszédet folytattunk az orosz hatóságokkal arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Oroszország, valószínűleg önök is tudják, hogy a jövedéki adón emelt, és ennek következtében Belarus és Oroszország szintje nagyjából közelít, pontosabban Oroszországban kétszer annyiba kerül a dohánytermék, mint Belarusban, és az volt az ő stratégiájuk, hogy fokozatosan emelik a jövedéki adót, hiszen ezen esetben a jogszerűen eladott dohánytermékekről beszélünk, de mivel nagyon nagy az árkülönbség, mégiscsak megéri becsempészni ezeket. De hogyha növelik a jövedéki adót, ezzel nő az ár, és hogyha az FCTC jegyzőkönyvet végrehajtják, akkor más nyomonkövetési eszközzel is rendelkezünk majd a dohánytermékekre vonatkozóan, és a diligence eljárásokat is alkalmazni fogják. Tehát azon gyártók, akikkel megállapodás született, ők kötelesek valójában a fogyasztók felé megfelelően eljárni, tehát a nagykereskedőkre gondolok, azért, hogy garantálják, hogy ezen kereskedők utána nem csempészik ezen dohánytermékeket tovább. Tehát hogyha ezt valóban széleskörűen végrehajtják, az rendkívül fontos eszköz lehet ezen jelenség elleni küzdelemben. Köszönöm, biztos úr. A vitát végezetül a dohány megállapodások kérdésére szeretném visszavezetni, és arra a kérdésre, hogy a Philip Morisszal kötöndő megáll, kötött megállapodást folytassuk-e, hiszen ez jár le először is. Ehhez, hogy a kérdést megállapítsuk, megválaszoljuk, az idáigi megállapodás mérlegére volna szükség. Egy ilyen mérleg nem áll rendelkezésünkre. Ez az elemzés az e- megállapodás előnyeit és hátrányait kellene, hogy felmutassa. Tehát az első kérdésem az, hogy mikorra számíthatunk arra, hogy a bizottság elkészíti az ideigi megállapodás mérlegét. Második kérdésem. Egy új megállapodáshoz egy impact assessment egy hatástanulmányra is szükség volna. Mikorra készül el ez a hatástanulmány? Az a benyomásom, hogy mindenki tudja már, hogy meghosszabbítjuk a megállapodást, csak éppen mi nem tudjuk ezt még. A harmadik kérdés, hogyan vonják be a parlamentet az új megállapodás megkötésébe? Az a benyomásom, hogy a tanács sokkal többet tud, mint mi. Fontos volna tudnunk, hogy mely tagállamok és mely harmadik államok vencnek részt a hatástanulmányban, illetve melyekre terjed ki. És egy további kérdés, ki kapja meg a pénzt? Be kell vonni ebbe a parlamentet az intézmény közi megállapodás alapján. A mi alkotmányos szerepünk világos bennünket, és tájékoztatni kell. Betekinthettünk különböző dokumentumokban, és még most is írásos párbeszédben állunk egymással, hiszen nem vagyunk elégedettek a dokumentumokkal. A dokumentumok, melyekbe betekinthetünk, ezek dokumentumok listáját megkaptuk. Az azonosított dokumentumokba betekinthetünk, de nem minden dokumentumba, ezzel elégedetlenek vagyunk. Például az idáigi találkozók jegyzőkönyve eh, hiányzik, ráadásul elég aggályos, hogy a jegyzőkönyveket az ipar tárgyaló fele készítette, és nem én. Aztán az FCTC-ről úgy gondolom, hogy nem volna Philip morris erre a külön megállapodásra szükség, ha nem tartalmazna ez a megállapodás más elemeket, mint az FCTC, tehát a WHO keret megállapodása, illetve a dohánytermék irányelv. Aztán most a Trekent rész kérdésére is rátérek, tehát a nyomonkövetés kérdésére. Van egy a egészségügyi főigazgatóság tanulmánya a nyomonkövetésről, a track and trace-ről. Jelzem, kedves kollégák, hogy a track and trace nem csak a dohánytermékekre hanem vonatkozik majd, hanem ez példája volna a világ egészére kiterjedő, kiterjedő track and trace, tehát nyomon követő intézkedéseknek. Éppen ezért nagyon fontos volna, hogy az idáig meglévő nyomonkövetési rendszereket integráljuk, és ne egy olyan rendszer jöjjön létre, amely multikompatibilis, de ugyanakkor az idáigi track and trace eredményeket nem jeleníti meg. Az a kérdésem tehát, hogy hogyan függ össze az FCTC, illetve a dohány irányelv a Philip morris kötendő megállapodás meghosszabbításával. Köszönöm a válaszokat. És persze a legfontosabb kérdésem az, hogyan is vonják be a parlamentet ebbe a munkába. Um, Thank you very much, and uh, I agree that... Köszönöm szépen, egyetértek azzal, hogy ezek nagyon fontos kérdések, nem szabad felettük elsiklani. Ami pedig a megállapodás esetleges meghosszabbítását illeti a Philip Morris international Nos, szolgálataink most készítik el az eredmény, az elemzéseket arról, hogy a jelenlegi megállapodás hogyan működik, milyen eredménnyel jár, és ame, mire ez az elemzés elkészül, amint ez az elemzés elkészül, a bizottság szolgálatai örömmel vitatják meg meglátásaikat, eredményeiket, észrevételeiket önökkel, az önök szakbizottságával. Ami pedig a hatástanulmányt illeti, nagyon nehéz ma megmondani, hogy a hatástanulmány milyen eredményekre hogy elkészül-e vagy sem, de hát a bizottságon, belső bizottságon belüli szabályok határozzák meg, hogy mikor kell hatástanulmányt készíteni, mikor nem. Ha ebben az esetben a hatástanulmány készítés kötelme fennáll, akkor persze elkészítjük, de hát ez komoly erőforrásokat kötlem. Ma túl korai volna azt mondani, hogy, hogy elkészítjük a hatástanulmányt, vagy sem. Ami pedig a tisztelt ház tájékoztatását illeti. Önök nagyon jól tudják, hogy én magam saját kezdeményezésemre vetettem fel, hogy tájékoztassam a parlamentet a dolgok állásáról és a lehetséges tárgyalások menetéről és biztos vagyok benne, hogy a következő bizottság is ugyanígy fog eljárni. Én nem hiszem, hogy bármi rejtegetni, takargatni valunk volna ezen a területen. Sokkal inkább az a fontos, hogy megtaláljuk a közös véleménycseréink arról, hogy hogyan lehet egy jó megállapodást kötni az iparral. Szükség van erre, és ha igen, akkor mi, mit tartalmazon az a megállapodás? Aztán, ami az információ adást illeti, erről már beszéltem. A bizottság úgy gondolja, hogy zárt ülést is tarthatunk a szakbizottság tagjaival, ahol minden dokumentumba betekintést adunk önöknek, biztos vagyok benne, hogy a szolgálatai meg tudják majd magyarázni, hogy eh, ezek a hiátusok, ezek a gepek miért jelentkeznek, de nem hiszem, hogy bármi valami nagy titokra öm, vetülne itt fény, egész egyszerűen itt öm, eljárási ügyekről van szó. Aztán az FTCT jegyzőkönyv, illetve a trekent rész, a nyomonkövetési rendszerek kérdésem, Mint tudják, a négy nagy gyártó, akivel megállapodást kötöttünk, maguk dolgozták ki a nyomon követési rendszerüket. Codentify néven, Codentify néven tehát. Azt hiszem, hogy túl korai volna ma arról beszélnünk, hogy milyen eredményre vezetnek ezek a nyomonkövetési rendszerek, de azt ki kell jelentenünk, hogy a tracking and tracing, tehát a nyomonkövetés és a nyomonkövetés rendszerem, egy olyan globális rendszer, amelynek technológia semlegesnek kell lennie. Azaz több technológiát használhatóvá kell tenni ebben a rendszerben. És nagyon fontos, hogy az egyes technológiák egymással kommunikálni tudjanak. Hiszen roppant komplex ez a rendszer, Kínában, az Egyesült Arab Emirátusokban, Szingapurban, Oroszországban, és folytathatnám mégis, majd működnie kellene a rendszernek. Tehát csak akkor lehet hatékony ez a nyomon követő rendszer, a tracking and tracing rendszer, hogyha az egyes platformok, az egyes rendszerek egymással kommunikálni tudnak, és valóban a gyártástól a végfelhasználóig az egész láncon valóban végig lehet trekkelni, meg trészelni, tehát végig lehet nyomon is követni a terméket. Az adózás is hozzám tartozik, és itt az adózás területén az automatikus információcsere rendszerét vezettük be, és itt egyértelművé tettük, hogy egy egységes globális normát eh, vezetünk be, amely az egész Földön, az egész eh, világban egyként működik, és ilyen módon valóban lehetővé teszi a kommunikációt. Mondanom sem kell, hatalmas munka szükségeltetik ehhez, roppant komplex eh, egy ilyen rendszer felállítása és működtetése, de Számomra valóban ez egy elengedhetetlenül fontos eszköz, és csak így tudjuk az illegális kereskedelem problémáját megszólítani. Köszönöm szépen, biztos úr! Abszolút egyetértünk, hiszen a csempészet kapcsán felvetett kérdések közül nem egy megoldást találna, hogyha nyomonkövetés és a büntethetőség a büntethetőség egyszerűbb volna, hogyha a track and trace rendszer működne egészen dobozra lebontva. És a dobozon is látható van, hogy hol gyártották a terméket, és um, kifizették-e az adókat. Jelenleg ugye 100 ezer darabra lebontva tudjuk nyomon követni a dohánytermékeket, hát 100 ezer cigaretta nagyon sok, ez 20 csomagra kellene lebontani track and rendszer kapcsáni belső harcok zajlanak, ezt látjuk a színfalak mögött, de nem sokat tudunk erről. Ez egy olyan rendszer, amely minden egyes trafikban, minden egyes nemzeti dohányboltban működnie kellene. Ha pedig nem jól működik, akkor persze ez oda vezetne, hogy a kiskereskedők csődbe mennek, és ezt el akarjuk kerülni nem arra akarjuk a track and trace rendszert felhasználni, hogy tovább szabályozzuk a dohánykereskedelmet. Még egyszer mondom, nem az a kérdés számunkra, hogy támogatjuk a dohányzást vagy sem, hanem arról van szó, hogy az adóbevét, az Európai Unió saját adóbevételeit biztosítsuk. Sajnálom persze, hogy váltás van a biztosi pozícióban, hiszen ön szépen bedolgozta magát a kérdésbe, szívesen folytatnánk önnel a munkát, de hát jövő héten még egyszer találkozunk, az Olafon belüli eljárásjogi kérdések vitája során. Meg szeretném köszönni, hogy eljött. Folytatjuk a e kérdések vitáját a következő ciklusban is, még ha ön már nem is lesz itt, hiszen nagyon fontos, hogy a csempészet elleni harcban eredményesek legyünk. Idáig a megállapodások eredményeivel még nem vagyunk előképpen elégedettek. Köszönöm szépen, hogy eljött. Kedves kollégák, most a koordinátorok ülése következik. A jelentéstevő nincs itt, ezért a Cseh Köztársaságba indított küldöttség kérdéséről most nem vitázunk, és már is in kamera zárt